Il presidente. Az elnök. Buongiorno. Üdvözlök mindenkit. Folytatjuk a mai ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk, hogyha nincs megjegyzés, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük a szocialista frakciótól és a identitási demokrácia frakciótól bizottsági összetétel változást kérményt kaptam. A jegyzőkönyvben szerepelnek ezek a változások, hogyha az ülés végéig, illetve a jegyzőkönyv elfogadásáig nincs ezzel kapcsolatban megjegyzés, akkor a kinevezéseket elfogadottnak tekintjük. A napi rend következő pontja a tanács és a bizottság nyilatkozata a tanács román elnökségének a munkájáról. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a spontán felszólalás ezen a vitán nem lesz, és kékkártyás kérdést sem fogok elfogadni. Üdvözlöm a Dánszila elnökasszonyt, aki itt ül velünk a teremben. Üdvözlöm a kollégáit a román kormányból, és megadom a szót az elnökasszonynak. Öné a szó. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule vice... Elnök úr, alelnök, bizottsági alelnök úr, igen tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy önök között lehetek a mai napon, és szólhatok az újonnan választott Európai Parlamenthez, hogy levonjam az európai elnökség mérlegét román szempontból. Ez egy olyan mérleg, amely jó néhány lépést meghatároz a jövő tekintve itt az Európai Unióban. Igen, csak nagyra becsülöm az Európai Parlament szerepét konkrétan az önök szerepét az EU szintű döntéshozatalban. Szeretnék gratulálni, és minden jót kívánni a munkájukhoz az új ciklusban, jogalkotói ciklusban. Világos szerep volt számunkra, hogy bemutassuk, hogy az intézmények a polgárok érdekében dolgoznak, és javítják az emberek életét, és perspektívát képesek felmutatni a jövőt tekintve Örülök, hogy elmutatom, hogy Románia ebben sikeres volt. Ezt a felelősséget oly módon vállaltuk, hogy a polgárok és az EU érdekében kívánunk lépéseket tenni. Szükségesnek tartottuk, hogy mindenhol a kohézió alapjából induljunk ki, amely egy közös európai érték. Románia bemutatta, hogy képes megoldani ilyen kihívásokat és válaszokat adni azokra a kérdésekre, amelyek Európa jövőjét tekintve jelentkeznek. Bemutattuk, hogy Európa képes arra, hogy többletértéket teremtsen az Európai Unió számára, és ez megmutatkozik az, abban a mérlegben, amelyet szeretnék bemutatni. Az anyagok 90%-át elfogadtuk, mint egy 2500 rendezvényt, ülést bonyolítottunk le. 84 tanácsi következtetést fogadtunk el a legkülönbözőbb témákban, és ebben a mandátumban, a mandátumunk keretei között bizonyítani akartuk, hogy képesek vagyunk érezhető eredményeket elérni, amelyek a polgárok számára is jól nyomon követhetők. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az elnökségünk egy világos pozíciót foglalt el számos kérdésben, amelyre valamennyien hivatkozhatunk. Európai polgárként időközben a munkaerőpiacon kedvezőbb mozgási lehetőségek vannak, a munkai élet, munkavilágát és a család életet jobban összhangba lehet hozni, és tudni kell, hogy ehhez jelentősen hozzájárult a román elnökség. Európa határai között biztonságosabban lehet mozogni, ami szintén a mi erőfeszítéseinknek köszönhető. Úgy gondolom, sikeresek voltunk abban, hogy itt minőségi ugrást érjünk el. Biztos vagyok abban, hogy a jövőben a külső határok védelme területén is eredményeket érünk el. Például a személyigazolványok biztonsága jobbá válik. Az elnökségünk